Dámy a pán. Kedves hölgyem és uraim, akkor folytassuk az ülést. Folytassuk a napi rendünket, tőkés úr jelentése az európai felsőoktatási rendszerek modernizálásáról. Négy perce van, tisztelt kolléga. Elnézést kérek, hogy késtem, elnök úr,

byl jsem velmi tolerantní, překročil jste více o, než o jednu minutu. Köszönöm, nagyon toleráns Nyní otvíráme. Köszönöm, egy percet túllépte a hozzászólási időt. Most pedig következnek a spontán hozzászólások. Tájékoztatásul mondom, hogy 12 hozzászóló szerepel a listán, és nagyon kérem, hogy tartsák be a hozzászólási időt. Ha így tesznek, akkor mindenki megkaphatja a szót, de kérem, hogy olyan röviden fogalmazzanak, amennyire csak lehet. Köszönöm szépen, az első hozzászóló Zver úr lesz. Elnök úr, kedves kollégák, nagyon szépen köszönöm Tőkés úrnak, a jelentés készítőjének a kiváló munkát. Valóban nagyon jó, és ez egy új bizonyíték arra, hogy az Európai Unió mindent megtesz a felsőoktatás modernizálásáért. Európa már évszázadokkal ezelőtt is az értékek bölcsője volt, a haladás bölcsője, és ez így kell, hogy maradjon, amikor most az új rendszerről beszélünk, látni kell, hogy az egyetemeknek nyitni kell, és meg kell teremteni a tudás koalícióját. Az egyetemeknek figyelembe kell venni a gazdaságot, meg kell nézni, hogy a gazdaságnak milyen tudásra van szükségük, és így az egyetemek javítani tudják a tanrendjüket, mindazt, amit közvetítenek. Még valamit szeretnék hangsúlyozni Azt gondolom, hogy a meglévő eszközöket javítani kell. Nagyon szépen köszönöm, és akkor ö, ö, meg kellett, hogy szakítsam, különben nem tud mindenki hozzászólni. Cseskova asszony következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Ezzel a jelentéssel kapcsolatban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az Erasmus projekt milyen sikeres volt, amely a diák mobilitást segíti elő. Hangsúlyozni kell ezzel kapcsolatban, hogyha az ázsiai országokkal fel akarjuk venni a versenyt, akkor ki kell használni a műszaki pályákban rejlő potenciált, és ehhez az szükséges, hogy a nők potenciáját is kihasználjuk, akik a kutatás és a fejlesztés terén dolgoznak. És amikor egyetemet választunk, akkor minden esetben fel kell lépni a nők diszkriminálása ellen. Lehet, hogy megvannak még a hagyományos nemi szerepek bizonyos szakmákban, de én meg vagyok győződve arról, hogy ezzel szakítani kell, és ez a kvóták segítségével lehetséges. Én ö, raportőr voltam a nőügyi bizottságban, de én ellenzem a kvótákat ezeken a területeken. Nagyon szépen köszönöm. És a következő hozzászóló Baszeszko asszony lesz. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr, Európának versenyképes egyetemekre van szüksége, amelyek megfelelnek a munkaerőpiac szükségleteinek támogatom, hogy legyen összefüggés az egyetemek nyújtotta kínálat és a munkaerőpiaci lehetőségek között a diákok száma Romániában négyszeresére emelkedett az elmúlt húsz évben, a többségük azonban nagyon nehezen talál munkát, olyat, amely megfelel a képzettségüknek. Programokra van szükség, amely az első munkába állást elősegíti, és biztosítja a további szakmai továbbképzést. A modernizáció fontos a felsőoktatásban, és a Diákok Egyesülete az Erasmus for All projekttel kapcsolatban azt a kritikát fogalmazta meg, hogy a nem formális tanulás, az interaktív tanulás és a fiatalok bevonása nagyon fontos lenne ezekben a folyamatokban. Köszönöm, és Mikolasek úr a következő hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az egyetemi rendszer modernizációjának meg kell felelnie, igazodnia kell az európai gazdaság elvárásaihoz. Ez egy olyan vízió, egy olyan jövőkép, amely segít majd Európának abban, hogy a világok, a világ országaival egyetértésben és versengésben megjelenítse magát. Ugyanakkor fontos, hogy az egyetemek eh, alma máterében megfogalmazódó új felismeréseket a gyakorlatba is átvigyük. Például hiányoznak a természettudósok, hiányoznak az orvosok. Másrészt túl sok a bölcsészet tudomány karokon végzett emberek száma, és ezért még mindig túl alacsony az innováció. Most pedig Migalski képviselő kap szót, tessék parancsolja Migalski úr. Elnök úr, köszönöm a szót. Biztos, hogy az egy percbe belefér, amit mondani szeretnék. Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim. A jelentés nagyon fontos pozitív kérdéseket vet fel, és kihangsúlyozza az egyetemek autonómiájának kérdését, támogatja az Erasmus-t, és beszél arról is, hogy fontos, hogy elismerjük, kölcsönösen elismerjük az egyes végzettségeket, beszél a szomszédságpolitikáról, és a jelentés azt is mondja, hogy az egyetemeket nem lehet kizárólag a gazdaság szolgálatába állítani de beszél arról is, hogy standardizálni kell az egyetemek eh, listáját, valamint azt a tervet is megfogalmazza, de hogy eh, kötelezően írjunk elő egy eh, új szemesztert. Köszönöm szépen, most pedig Zsuber asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Portugáliában a oktatás modernizációjának katasztrofális hatásaival nézünk, nézünk szemben. Ahelyett, hogy az egyetemek társadal, a társadalmi mobilitás szolgálták volna, az egyetemek az elitizmus fellegváraivá váltak. Az egyetemen végzettek, az egyetemesták lemorzsolódnak, mert nem bírják fizetni a tandíjat és az oktatással, a tanulással együtt járó egyéb költségeket. Egész egyszerűen nem vált be az a jövőkép, hogy az egyetem igazságos lesz. Köszönöm szépen, Matula képviselő kapszót. Economia europeană poate depăși actuala... Elnök úr, az európai gazdaság akkor tudja legyőzni a válságot, ha nagyobb figyelmet fordítunk az oktatási rendszernek, és azon belül is a felsőoktatásnak. Ahogy az Európa 2020-as stratégia is ezt elő rejelzi. A gazdaságunk versenyképesebb lehet világszinten, de nem elég versenyképes főiskolákkal, egyetemekkel rendelkezni, ez nem elég. Elő kell segíteni a diákok munkavállalási lehetőségeit, mert ebben a kategóriában kétszer olyan magas a munkanélküliségi arány, mint másút. Az oktatási folyamatok minősége is nagyon fontos. Éppen ezért egységes mechanizmussal kell felülvizsgálni az akadémiai mércéket, normákat, a magán és közegyetemeken, főiskolákon. Támogatom azt, hogy nagyon fontos, hogy kölcsönösen elismerjük a szakmai képesítéseket, hiszen ez elősegíti a munkaerő mobilitását a demográfiai kihívások fényében. Én gratulálok a jelentéstevőnek, ez egy nagyon fontos dokumentum. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Neville asszonynak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mindenkinek nagyon szép estét kívánok. Ami a főiskolai egyetemi rendszer modernizálását illeti, ezzel nem fog senki sem tiltakozni. Jól felkészített szakemberekre, végzősökre van szükség. Az egyik lehetőség az, hogy a nők szerepét is kiemeltebben kell kezelni a felsőoktatáson belül. Több fiatal nő kell bekerüljön az egyetemekre, hogy ezzel a nők esélyeit növeljük, hogy vezető szerepet tölthessenek majd be. Az egyetemen is akár fontos lenne a vezető szerepüket növelni. Általában támogatni kell a tudományokat, az egyetemek közötti együttműködést. Még egy nagyon fontos gondolatot említenék meg ehelyütt. Beszélünk az úgynevezett ösztöndíjakról, illetve diákhitelekről. Ne feledkezzünk el a szociális értelemben hátrányos helyzetűekről. Kelly úr. Köszönöm szépen. Én is oktatási szakember voltam, órákon át tudnék erről beszélni, de nem fogok. Azt kell mondjam, hogy ez egyik, talán az egyik legjobban átgondolt javaslat, amelyet az Európai Parlament elé terjesztettek, és hát gratulálok a jelentéstevőnek és az Európai Bizottságnak ami a harmadfokoktatási intézmények kihívásait illeti, az egyetemekét. Hát ugye meg kell felelni a 2020-as célnak, célnak szerint 2020-ban 40% a fiataloknak egyetemre kell járjon. A fő kihívás szerintem az, hogy hogyan lehet a munkaerőpiacot megtalálni az egyetemeknek. Ez nagyon fontos, hiszen így lehetünk versenyképesek a világ színpadán. Néhány dolgot tennünk kell ez ügyben. Egyetértek egy dologban, nagyon fontos a nemek között egyenlőtlenség. Ez hihetetlen. A legprogresszívabb egyetemek esetében a nők és férfiak aránya a nők hátrányára hihetetlen módon eltorzult. Az utolsó dolog. Ne beszéljünk professzorokról, oktatókról az egyetemeken. Tanárokról beszéljünk. Ha tanárokat tanítanak, akkor, ha tanárok valóban tanítanak, a gazdaság fellendül. Nagyon szépen köszönöm, és most pedig Papanikuló úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a magam részéről szintén gratulálok a raportőrnek a kiváló munkájához. Ha elolvasom mindezt, és megnézem a 2020-as stratégiát, akkor látható, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy nagy befektetésre van szükség a felsőoktatásban, de növelni kell a végzettek számát 10 százaléka a költségvetésnek nagyon sok esetben csökken, az országok nagy részében csökkennek a költségvetésre fordított kiadások a déli országokban különösen. Tehát vannak céljaink, nyilatkozataink, aztán megint más a valóság és most itt az igazi eredményekről kell szólni. A felsőoktatásba történő befektetés nagyon sokat jelent. Lenne egy kérdésem a bizottsághoz, mégpedig az, hogy készítenek a javaslatot, hogy

a fiatal generáció a nagyobb létszám a felsőoktatásban, ez előfeltétele a társadalom fejlődésének. Az európai felsőoktatásnak nagyon komoly hagyományai vannak, ez ma már nem csak presztis kérdés, hanem előfeltétele annak, hogy jó munkát találjanak. A jelenlegi gazdasági problémák azt mutatják azonban, hogy a felsőoktatás struktúrája nem felel meg a munkaerőpiaci követelményeknek. Éppen ezért nagyon sok olyan végzett hallgató van, aki nem tud a szakvégzettségének megfelelő munkát találni. Ezért azon kell fáradoznunk, azon kell lennünk, hogy a főiskolák, felsőiskolák jobban igazodjanak a munkaerőpiaci követelményekhez, hogy a tanulmányi kínálatok, a szakok megfeleljenek ezeknek. Az, hogy a felsőoktatási képzést támogatjuk a tagállamok és az EU egyaránt, ez nagyon fontos, azonban csak olyan intézményeket kell támogatni, amelyeknek a végzett hallgatói bizonyítani tudnak a társadalomban. Éppen ezért megfelelő motivációra van szükség. Nagyon szépen köszönöm, és most Piotr kollega következik. Köszönöm szépen ezt a jelentést, melyet Tőkés László barátom jegyez. Valóban úgy áll a dolog, hogy a napi munkában tűzoltást végzünk, de máma horizontális kérdésekkel foglalkozunk, és megvizsgálhatjuk azokat az eredményeket, amelyek az elkövetkező generációkat érintik a modern Európa egész biztos, hogy a jövő generációjának oktatásán fog épülni. Ezért át kell alakítani felsőoktatási rendszert, az egyetemek fontos szerepet játszanak, de sajnos egyetemeink még nem versenyképesek, nem kompetitívek. Ezért a Youth in Action fiatalok mozgásban, akcióban program, valamint a Marie Curie programot fontos eszköznek kell tekintenünk a innovációba és a versenyképes kutatásra kell koncentrálnunk, figyelembe véve a munkaerőpiac igényeit. És ezért nagyon fontos, hogy modernizáljuk a felsőoktatást. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, most pedig zárszóként megadom a biztosnak a szót. Elnök úr, nagyon nagyra értékelem Tőkés László jelentését amely a parlament hangját szólaltatja meg ebben a kérdésben. Ez már a második jelentés, látom, hogy nagyon fontosnak tartják ezt az ügyet. Jókor jön ez a jelentés, hiszen nyomon követjük a helyzetet. Senki nem vitatja, hogy a tudás alapú társadalom adja Európa jövőjének zálogát. Másrészt a takarékosság korszakában komolyan megnyírbálják az egyetemek költségvetését, Éppen ezért hangsúlyozni szeretném, hogy még a takarékosság időszakában is az oktatást és a képzést a nemzeti költségevetésekben meg kell őrizni, máskülönben Európa jövőjét aknázzuk alá. Tisztában vagyunk a mai Európa előtt tornyosuló paradoxonnal. Jelesül, hogy egyrészt elég jól el vagyunk látva magasan képzett munkavállalókkal a kontinensen, másrészt strukturális munkanélküliséggel állunk szemben, különösen az úgynevezett elveszett generációt érinti ez. Ez az tehát a munkaerőpiaci oktatás képzés komplex folyamat, és nem csak a globális versenyképességre kell figyelnünk, figyelnünk kell bár erre is, hiszen a jövőben nagy nő majd a magas képzettségek iránti igény, de ugyanakkor a üzletvilágát is be kell vonnunk ezekbe az átalakításokba, biztosítandó, hogy az egyetemen végzők hasznos képzettséggel rendelkezzenek, és ne csak munkanélkülieket gyártsanak futószallagon az egyetemek. El kell ismernem, hogy Tőkés László jelentésé se a 2011-ben a bizottság által publikált agendát, tervet is említi, említi a Technológiai Intézetet, valamint a Tudás Szövetségek ügyét. Nagyra értékeljük a partnerség szellemét, hiszen ezzel tudjuk a jövő programgenerációk költségvetési ellátását biztosítani. És itt ugye a KÜRI vagy az Erasmus for All, Erasmus mindenkinek programról beszélek. Az Erasmus diák hitel garancia egy kiegészítő eleme az Erasmusnak. Ezt hangsúlyozni szeretném, hiszen az Erasmus alapja továbbra is fennmaradt. Azaz tehát nem csak a jó oktatásra lesz szükség a jövőben, hanem az együttműködésre és az oktatás intéz, intézmények között. Tőkés úr, köszönöm szépen jelentésének igen együttműködő, konstruktív szellemet. Köszönöm szépen, biztos úr, az záró megjegyzéseit. Hogy és uraim! Ez a, ennek a vitának ezzel vége, ennek a napi rendi pontnak, holnap szavazunk erről, utolsó, mai utolsó